Kedves kollégák! Azt jelentették nekem, hogy a folyosón érkezik Sefkovics úr, illetve Rapkai úr, aki az előadója ennek a témának. Nem kellene félbeszakítani az ülés, de talán itt zárójelbe tehetnénk a következő egy percet, megvárva az említetteket. Lehet, hogy egy kicsit lassabban jöttek, mint én, kevésbé sportosak, de útban vannak. Szájer úr már itt van. Kérem, hogy egy percig legyen még türelemmel, amíg meg nem érkeznek az érintettek, különösen a biztost várjuk sok szeretettel. Minden esetre nem halljuk, hogy mit mond, mert nincsen bekapcsolva a mikrofon, de 10 másodpercet kérek, még akkor kezdünk. No, entonces vamos. Akkor kezdjük a vitát, és remélem, hogy Rapkai úr is megérkezik hamarosan. Azt mondták, hogy ő is úton van, úgyhogy reméljük a legjobbakat. Köszönöm szépen a bizottság alelnökének, hogy ilyen gyorsan ideért. Én is futottam, de én hamarabb értem ide. A következő napi rendi pontunk Szájer kolléga el jelentése a bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlásra vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusról. Először Szájer úrnak adom meg a szót, négy percben mondhatja el felszólalását, és aztán még két percet beszélhet. A négy percen felül, tehát négy percben mutassa be, kérem, a jelentést, öné a szót, tessék. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Csak egy éve lépett uh, hatályba a Lisszaboni szerződés, és a Lisszaboni szerződés előirányozza azt, hogy uh, jelentősen változzon meg az Európai Parlament és a Tanács, valamint a bizottság hatásköre hatásköri viszonyai. Néhány hónappal ezelőtt tárgyaltuk a delegált aktusokról szóló jelentésemet. Ezek azok az aktusok, amikor a tanács és a bizottság felhatalmazást ad, és most a határidőket szabhatunk, változtathatunk a szövegen, és vétójogunk is van, hogyha a bizottság nem felel meg a jogszabályalkotási akaratnak. A jelenlegi rendelet esetében amelynek az alapja a 291. cikk, a szerződés 291. cikke. Itt most végrehajtási jogszabályokról van szó, és itt egy kicsit más a helyzet. A tagállamok, amelyek gyakorolják végrehajtási jogaikat, jogszabály végrehajtási jogaikat, itt másféle eljárásról van szó. Az új rendelet és a végrehajtás és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében változtak a hatáskörök, és a parlament hatása is módosult, különösen külön, különböző területeken. A végrehajtási területen a parlamentnek jogszabályalkotóként joga van szabályozni azt, hogy a tagállami végrehajtási folyamat hogyan folyjon. Ezért a parlament nevében fontosnak tartottam, hogy hosszú tárgyalások után olyan álláspontot alakítsunk ki, amelyben megerősíthetjük, és a tanástól és a bizottságtól világos kötelezettséget kapunk arra, hogy megfelelnek ennek az előírásnak, vagyis hogy a parlament hatásköre érvényesülnek. Ez komoly előrelépés ezen a területen aminek hatása van nem csak a végrehajtási jogszabályok területén, hanem a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok területén is. A végrehajtó jogszabályok területén megkaptuk a felügyeleti jogkört, a felülvizsgálati jogkört, ami a többi intézménnyel kötött megállapodás alapján ez az eljárás érvényesül. Az első prioritásom az volt, hogy meg kell tartanunk ezt a fontos hatáskört. Aztán van egy másik kérdéskör, amely megnyílt, vannak folyamatban viták ebben a parlamentben, más parlamenti szakbizottságok vezetésével, a Nemzetközi Kereskedelmi, a Fejlesztési, a Külpolitikai Bizottság vezetésével, jogszabályokról, illetve a parlament tanács hatásköreiről, már ami a pénzügyi instrumentumokat illeti. Ezeket hogyan szabályozzuk, ez a kérdés. Ebben a keretben az volt a célom, hogy ez a rendelet ne menjen elébe ennek a vitának. Ott vannak a kollégáink, akik küzdenek, nagyon fontos tárgyalásban vannak a tanácssal, és végső soron a tanácssal együttműködve erre megoldást találhatunk. Úgy látom, hogy lejáróban az időm. Köszönetet szeretnék mondani a tanácsnak, a bizottságnak, a rugalmasságukért a tárgyalások során. Nagyon nehéz tárgyalások voltak ezek. A tanácsban nagyon nehéz volt megállapodásra jutni, tudomásom szerint. Ezt a parlament akarta ezt a megállapodást, és ez kielégítő minden képviselő számára hiszen nem csak erről a szövegről tárgyaltunk, hanem a bizottság és a tanács részéről is arra számítunk, hogy a közös megállapodásban részt vesznek majd erre a nagyon fontos kérdéskörre vonatkozólag, és olyan nyilatkozatok is várhatóak, amelyek világossá teszik, hogy a bizottság kötelezettséget vállal arra, hogy az Aki Communautaire további kiigazítására ilyen értelemben kerüljön sor, Remélem, hogy minden jelenlévő képviselő számára megfelelő és elfogadható ez az álláspont. Igen, ez nagyon fontos kérdés, és nagyon komplex kérdés ráadásul. Ezért eh, kérem, hogy mm, amikor az időkihasználásról van szó, akkor eh, fejtsék ki pontosan az érveiket. Lehet, hogy itt egy kicsit vonalúbbnak kell lennem, mint máskor a bizottság alelnökének adom meg a szót, Sefkovics biztos úrnak, hogy a bizottság nevében világítsa meg álláspontját. Köszönöm. Ma reggel a az állampolgári kezdeményezés vitája nagyon előremutatónak bizonyult, fontos vita volt ez ma este, meg a komitológia tekintetében nagyon súlyos kérdés vagyunk tárgyalandók. Jó jelek ezek, hogy a Lisszaboni szerződés után valóban új korszak nyilott meg, és most véglegesítjük azon jogalkotási lépéseket, amelyek a Lisszaboni szerződés végrehajtáshoz szükségesek. A jövőbeli Európai Uniós jogszabályok végrehajtása másképpen történt majd a bizottság részéről, de fontos módosulások adódtak. Ez az Európai Unió szakpolitikai teljesítése szempontjából is igen fontos az állampolgárok irányában. A bizottság javaslataiban új célokat tűzött ki, új szabályokat kell létrehozni, egyszerűbbek kell legyenek, átláthatóbbak, hatékonyabbak, és teljesen meg kell feleljenek a szerződéseknek. Hogyan érhetjük el ezen célokat a tárgyalandó javaslatban? Ahogy a múltban, most is az ellenőrzési mechanizmus a kommunitológia alapon áll. Ez azt jelenti, hogy a tagállamokból delegált képviselők bizottsága ítéli meg ezeket a tervezeteket, ám a tanács nem tud közbelépni, ahogy korábban tette. Az csak a, tanács, a tagállamok és nem a tanács tudja a végrehajtási ezeket a jogosítványokat betölteni. A szabályozás ugyanakkor eltörli az összes kereskedelmi védelmi, dömping elleni intézkedést ezen szabályozás hatájára helyez. Ez hatalmas forradalmi változása a kereskedelmi politika területén. Egyszerű eljárásokat akarunk, ez azt jelenti, hogy nem csak két eljárás lesz négy helyett, a tanácsadói és a belővizsgálati, hanem automatikusan adaptáljuk ezeket a jelenlegi komitológiai eljáráshoz. Tehát minden jelenlegi szab- jogszabályozásra vonatkozó érvényes lesz az első naptól. Ez pedig nem ö, csökkenti a bizottság alapjogokhoz kapcsolódó hatásköreit. Az, aki teljes körében a delegált jogszabályok rendszerének megfelelően érvényesül. Tudom, mennyire fontos ez a parlament szempontjából. Eddig 100 53 olyan jogszabályt találtunk, amelyet a Lisszaboni szerződés előtt nem terjesztettek be együtt döntési eljárásra, és amelyre vonatkozóan a felhatalmazáson alapuló jogi aktus eljárás fog érvényesülni. 399 esek a híres brak hatája alá, amely a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatája alá esik majd. Azonban a jelenlegi parlamenti ciklus lejárata előtt az a célunk, hogy minden jogszabály teljesen megfeleljen a Lisszaboni szerződés rendelkezéseinek. Ez azt jelenti, hogy teljes harmonizáció történik majd. Nagyon ambiciózus cél ez. Ezért örülök annak rendkívül, elnök úr, hogy a belga, Chastel belga miniszter felkért arra, hogy közvetítsem azt a nyilatkozatát az elnökség nevében, amely kimondja, hogy a belga elnökség jól tudja, milyen nagyra törő szándékok, szándékai vannak a bizottságnak a e tekintetben, és az elnökség üdvözli ezeket, támogatja is őket, ezeket a célokat. Megerősíteti, hogy megtesz mindent annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a harmonizáció minél hamarabb lezáruljon, miután a bizottság javaslatai beterjesztése kerültek. Az elnökség készen áll arra, hogy lojális módon együttműködjön a parlamenttel és a bizottsággal e célok elérés érdekében. És persze ezt aztán ö, jegyzőkönyvben is várjuk, ezt a nyilatkozatot. Együttműk, az együttműködés szellemében, a kollégatás szellemében szeretnék együttműködni a belga elnökséggel. Egy olyan rendszerre van szükség, amely hatékonyabb. Azt jelenti ez, hogy az új szabályok teljes mértéken a, tükrözzik az, a bizottság új szerepkörét a szerződések alapján egy példával szeretnék majd élni, később visszatérek erre, hiszen csak a minősített többség esetén nem tudja elfogadni a bizottság a felhasználáson alapuló jogi aktust. Pozitív döntésre van szükség a bizottságtól arra, hogy elfogadásra kerüljön az aktus. Ez általános kereskedelem biztosítási intézkedések esetén áll fenn. Intézményokoknál fog voltunk ellen ennek, mert mi teljes harmonizációra törekedtünk volna az új szabályokkal. Ez egy kivétel. Intézményi szempontot hozok itt fel, bár végül ez volt az egyetlen alapja a kompromisszumnak a jogalkotó szempontjából, és üdvözöljük ezt. Egy olyan rendszerre van szükség, amely átláthatóbb. Az egész eljárás, teljes eljárás alapján történik. Minden a bizottságnak beadott dokumentumot egy, azonnal elküldenek a tanácsnak is, a bizottságnak is, a parlamentnek is. Tehát a szkrutini jog alapján is teljesen egy alapon áll a két intézmény. Az eljárás bármelyik pontján jelezheti a parlament a bizottságnak, hogy a felhatalmáson alapuló jogi aktus esetében túllépte hatáskörét szerintük. Ha úgy érzi a parlament, azonnal jelezheti. Ha megengedi elnök úr, azzal zárom, hogy összességében ez a beterjesztett szöveg nagyon jó eredményt hoz Európának, erősíti világos módon a közösségi módszertan alkalmazását, és az Európai Parlament elnőzési hatáskörét minden területen jelentősen erősíti. Például az új szabályozás előirányozza, hogy egyes esetekben az Európai Bizottság, felvételi bizottság előtt kell, hogy megtárgyalja, bemutassa ezt. Itt csak minősített több többség révén lehet megakadályozni a bizottságot abban, hogy elfogadja az új aktust. Az új, ha az új komitológiai eljárás elfogadása kerül a parlament révén ma, akkor nagyon hamar bevezetésre kerül, már március 1-én, és ez nagyon jó hír. Fontos, hogy az új jogi keret felálljon, és mielőbb működésbe lépjen. És azt is remélem, hogy ezzel párhuzamosan egy közös gondolkozást is indíthatunk, a felhatalmazási alapuló aktusok és a végletes aktusok közötti határvonalat meghatározandó. Elkerül, hogy elkerüljük a követ, az összeütközéseket a következő időszakban, és hogy ezzel lezárjuk a harmonizáció folyamatát. És végül szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, Szájer úrnak a kifejtett munkát, amelyet a tárgyalások során kifejtett, és minden politikai frakciónak az együttműködés és rugalmasságot. És még egy szó, köszönet a belga elnökségnek a nagyszerű munkáért, mely révén a tanácson átvitte ezt a nagyon nehéz kompromisszumok alapján álló anyagot. Remélem holnap jóvá hagyjuk, és ez jó hír lesz Európának. Köszönöm szépen, biztos úr. És most több felszólalást is meghallgatunk a különböző szakbizottságok képviseletében. Sokan nincsenek is itt, például Albertini úr, illetve asszony, de Mitchell úr szerencsére itt van, ő a Fejlesztési Bizottság nevében szólal fel, egy percben. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Szájer Józsefnek erőfeszítéseit és a jelentését is. A Lisszaboni szerződés életbelépése után a komitológiai eljárásokat a delegált aktusok és a végrehajtási aktusok fogják felcserélni 291-es cikk alapján. Nagyra értékelem a bizottság szerepét a meghozott döntéseket illetően a Lisszaboni szerződés kapcsán. Szeretném elmondani a bizottságnak, hogy az a célunk, hogy mint hallottuk, és végül is ez három és fél év után hangzik el. Ez nem egy rezidensek szövetsége, hanem ez a parlament, hogyha a tanács benne van, akkor a parlament is benne van, és el kell mondjam, mint parlamenti képviselő, hogy az az érzésem, hogy ahelyett, hogy tisztességes brókerként járnénk el, a, járnál a bizottság és a parlament között, a tanács és a parlament között sokszor valahogy a bizottsághoz húznak, és közben meg kell -e könnyíteni az, hogy a tanács és a bizottság közös álláspontra helyezkedjen. Nem szabad semmilyen nyomásnak engedni, amikor az első olvasati szövegről van szó e tekintetben. A legfontosabb dolog a fair kompromisszum, mégpedig az, hogy a lehető legjobb választással érjen ez a ház, és hiszen mi a választópolgárokat képviseljük. Szájer úr elmondta, hogy ha második olvasatra is szükség van, akkor legyen. Itt a tanács és a parlament is részt vesz ebbe a munkába, és együtt tess jogalkotást végzünk ebben a tevékenységben. Az elnök közbeszól, kétszeresen túlfutott az idején. Nem sokára befejezem. Mi a parlament függetlenségét szolgáljuk, és a bizottságnak mindkét intézményt kell szolgálnia, és szerintem itt nem kell kompromisszum, hogy ezt elérjük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vitán Moreira urat sem látom itt az ITRE bizottság nevében, de Kada úri úr itt van, egy perce van hogy a Közlekedési és Turizmus Bizottság nevében felszólaljon. Wel, voorzitter, collega's, ik wil om te beginnen de rapporteur danken voor het... Köszönöm. Először szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját, melyet kifejtett ebben nagyon bonyolult, nagyon szakmai, ám nagyon fontos kérdéskörben, amely a jövőbeli munkákat komolyan meghatározza majd. A Közlekedési és Bizottság részéről a kom komitológiai, régi komitológiai eljárása négyféle lehetőséggel nem volt ismeretlen régóta, foglalkozunk a végrehajtási intézkedésekkel, ám a Lisszaboni szerződés utáni időszakban azok a kompromisszumok, amelyeket a jelentéstevő kiharcolt, támogathatóak. Ugyanakkor két dologra felhívnom a figyelmet. Egyrészt azt szeretnénk, ha lehető legtöbb tájékoztatást megkapná a parlament, méghozzá már az előkészületi szakaszban, folyamatosan érkeznének, és a parlament abszolút részt vehetne ezekben a folyamatokban. Fontos ez. Másodszorban fontos, hogy az átmeneti időszak is optimális legyen. A, azon átmenetre gondolok, amikor is az új eljárásra áttérünk a végrehajtási aktusok tekintetében is. Itt az Európai Parlamenttel szemben nagyvonalú kell, hogy legyen a, a bizottság. Ezt várjuk el. Köszönöm szépen. Szerencsére látom, hogy Hübner asszony a körünkben van. Egy percet kap arra, hogy a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében felszólaljon. Kedves biztos úr, elnök úr, aggódom amiatt, hogy a delegált aktusok elutasításával a pénzügyi területen veszélyes precedens lehet más politikák szempontjából, és intézményközi bizalmatlanságot is kiválthat, aggályt okoz ez ami a regionális politikával kapcsolatos 2013 utáni csomagot illeti, végrehajtási aktusokat és delegált aktusokat is előirányoz, és ezért nem zárhatjuk ki előre a delegált aktusokat, tárgyalásnak kell erről történnie a társ jogalkotók között eseti alapon. Véleményem szerint ez politikailag, jogilag konzisztens pozíció, és remélhetőleg a bizottság és a tanács is megosztja ezt a parlamenttel. Nehéz évek elé nézünk, az intézmények feladata az, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk a szakpolitikákból, és elkerüljük a konfliktusokat, akkor hatékonyabb lesz a feladat végrehajtása. Köszönöm, köszönöm szépen, Hübner asszony. Úgy látom, hogy nincs, de igen, mégis itt van, de Castro úr két percet kap, hogy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakbizottság nevében kifejtse véleményüket. Jó. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák, a mezőgazdasági bizottság Önöke nevében nagyon is csalódott vagyok, figyelembe véve ezt a jelentést, amit holnap kell megszavazni. Az én bizottságom egyhangulag egyhangulag módosító indítványokat szavazott meg, és egyiket se vették figyelembe, pedig a közös mezőgazdasági politika az egyik legfontosabb politika. Részt veszünk a Lisszaboni szerződés után a jogalkotási aktusok elfogadásában. A másodszorban pedig nem tudunk a jogalkotási aktusokkal kapcsolatosan mi, mint parlament a tanácssal kiegyezni. A tanács már bizonyította, hogy nem akar a delegált aktusok kérdésében előrelépni, és ami az automatikus elfogadást illeti, itt csak az végrehajtási aktusokat akarnák alkalmazni, de nincsen semmilyen határidő erre vonatkozóan. Egyébként én leadtam egy módosító indítványt, vagyis hogy az automatikus kiigazítás vagy harmonizációt fogadják el. Nincs ok arra, hogy első olvasatban döntsünk kényes kérdésekről, például a következő években a végrehajtási aktusok tárgyában. Nagyon fontos kérdésekről lehet szó, és jogunk és kötelességünk, hogy minden jobban javítsuk a szövegeket, és második olvatásra viszük, és ne legyen arra mód, hogy zsarolni tudjon a, minket a tanács vagy hogy ne akarjon előrelépni, hogyha nincs megállapodás. A költségvetéssel kapcsolatosan nagyon fontos kérdésekről van szó, amiről szavazni kell, és az európai intézmények közötti egyensúlyról is. Nekünk itt a parlament előjogait erőteljesen meg kell védenünk, hiszen az állampolgárokat képviseljük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy percben Sánchez Presedo kolléga a Gazdasági és Monetáris Ügyek Bizottságának nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kollégák! A Lisszaboni szerződés alapvető változásokat vezet be a jogalkotásban, a közösségben, a delegált és végrehajtási aktusok között különbséget tesz, korábban csak végrehajtási aktusokat határoztunk meg, éppen ezért nagyon fontos, hogy áttérjünk valahogyan a régiről az új rendszerre, és itt változnak a kompetenciák is a Lisszaboni szerződés nyomán, megerősödik a demokratikus elv alkalmazása, a parlament jogai nőnek, és egy felügyeleti záradékot is, felülvizsgálati záradékot is tartalmaz ez a szabály. Ezért a gazdasági bizottság ezekkel a lépésekkel egyetért. Pénzügyi ügyekben jogbiztonságot kell érvényesíteni. Az omnibus irányelv a bizottság hatásköreit kurtítja, és az új szerződés után három év múlva felügyeletet ír elő, amelyek ezt a felügyeleti struktúrát erősítik meg. Éppen ezért a vélemény előadójaként a gazdasági bizottság nevében pozitívan értékelem ezt a jelentést. Gratulálok Szájer úrnak és nagyon boldog karácsonyt, boldog új évet kívánok mindenkinek. Köszönöm. Antolin. Úgy látom, Leinen úr nincs itt, Joe Leinen. A, mezőgazdaság, a Környezetvédelmi Bizottság nevében Greh úr sincs itt, a belső piaci bizottság képviseletében, és eh, ha jól látom, Kuhn, úr sincsen jelen, ő a halászati bizottság nevében kellett volna, hogy felszólaljon. Úgyhogy akkor nézzük a következő kört. A frakciók nevében felszólalók megszólalásai következnek. Először is Léne úr két percben az EPP nevében. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim, azt gondolom, hogy egy sor magyarázatra van szükség itt a plenárison, az egyes félreértéseket eloszlatandó, ami a szakbizottsági elnökök értekezletén és a szakbizottságokban is felmerültek. Először is látnunk kell, hogy a szabályzat nem arról szól, hogy eldöntsük, hogy a 290-es cikk szerint mi delegált aktus, és 291-es cikk szerint mi esik a végrehajtási aktusok körébe. Nem ez a cél, hanem az alapjogszabályról kell dönteni ott, ahol a jogszabályok születnek, és ahol a felhatalmazási alap születik a 290-es vagy 91-es szerint, az eljárásról kell dönteni egy olyan esetben, amelyek 290-es cikkben kerül szabályozásra. Aztán a tízes cikkel kapcsolatos bírálatot illetően. Ez is csak kizárólag az eljárásról szól ez a tízes cikk, semmi másról. Az Európai Bizottság e szerint világosát tette, kifejtette, hogy természetesen az a szándék, hogy minden jelenlegi jogszabályt a Lisszaboni előtti időszakról átdolgoz az új javaslatok alapján mind a két jogalkotóval, a tanács és az Európai Bizottsággal is. megerősítése kerül ez az intézményközi megállapodás alapján. Az egyetlen, ami igazán újdonság, a külkereskedelemmel kapcsolatos eljárás. A belga elnökség megoldása egy kicsit bürokratikus, ez nem kérdéses. Ám az, ez, ez az egyetlen lehetséges e, eljárás, hogy a kétharmados, hogy a blokkoló kisebbséget elkerüljük. Így módon ez jó megoldás volt, a jelentés tevőt dicséret illeti azért, amit elért a tárgyalások során a parlament. Hiszen a szerződés nem is irányozza elő a, ezt a a végrehajtási aktusok esetében. Ez nagyon nagy előrelépés a parlament szempontjából, a szerződés értelmezésében, ezért gratuláció illeti a jelentés, és támogatásunk érdemes. Szerintem így, ahogy van, további módosítóra nincs szükség, szerintem első olvasatban el kellene fogadni. Aztán majd remélhetőleg belátható időn belül ez sikerre viszi majd. Köszönöm szépen, Léna úr. Rapkai úr nincs itt, úgyhogy Lichtenberger asszony következik a zöldek nevében. Másfél perce van. De ahogyan látja, rugalmasak vagyunk az időkezelésben most. Herzlichen Dank. Igen, köszönöm szépen. Ez a szabályozás, a mai, mai vitánk tárgya régóta minden szakbizottság előtt megfordult, de nem sok figyelmet keltett. Végül azonban ugye az eredménye megszületett ennek a folyamatnak, néhányan későn ébredtek, úgy tűnik ebben a házban, néhányan fel sem bukkantak el er, ezen a vitán, holott rendkívül izgalmas lett volna az ő véleményeket is meghallgatni. Én, mint a konvent volt tagja, a, a konvent szellemére egészen pontosan emlékszem még, mely szerint nagyon sok területen nagyon világos követeléseket tettünk az asztalra, mi szerint az Európai Parlament bizonyos jogosítványokat kell, hogy kapjon, annak érdekében, hogy hitelességét megőrizze az intézmények között és az állampolgárok szemében. Ennyiben az, amit a konvent eredményként hozott, nem ajándékba kaptuk, hanem nagyon kemény tárgyalások eredménye volt már az is, és ez is a belga elnökség és a tanácssal szemben sikerült néhány előrelépést tennünk. Emlékszünk arra, amit Léne úr mondott, a felülvizsgálat állandó lehetőségének biztosítása arra felül, hogy az európai bizottság túllépje a hatáskörét. Ez fontos eredmény. Aztán van néhány nem túl ideális megoldás, mint a nemzetközi külkereskedelmi megegyezések vagy szerződések ügyében, ám itt érthető, érthetőek az okok, és köszönöm a belga elnökségnek, hogy elértük azt, amit elértük, és azt, amit a jelentéstevőnk kiharcolt, azt teljes szívvel támogatni tudom. Köszönöm szépen, Istenberger asszony. Ezzel lezártuk a frakciók nevében felszólalók körét és hallgassuk meg azokat, akik egyéni minőségükben kívánnak felszólalni. Baltasar úr, e két percben. signor e Köszönöm. Elnök úr, biztos úr, kollégák, holnap szavazunk Szájár úr jelentéséről, és egy új jogalkotási rendelkezésről van itt szó, a végrehajtási aktusok a komitológiai eljárásaibe lépnek. Nagyobb átláthatóságra van szó akkor, amikor különböző aktusokat fogadunk el, és amikor szabályozzuk a, azt, hogy hogyan kontrollálják a tagállamok a bizottság végrehajtási jogkörét. A jogalkotási eljárás meglehetősen komplex a bizottságban is és a parlamentben is, de bár kicsit késő vonták be ebbe a szakbizottságokat, de szerencsére első olvasatban el tudjuk fogadni ezt a javaslatot. Szeretnék gratulálni az előadónak azért, mert képes volt arra, hogy a prioritást élvező célokat elérje itt a parlament számára, vagyis hogy kiigazítsa a komitológiai eljárást az új eljárással, és a felülvizsgálati, a vizsgálati jogot, a scrutiny rightot, és egy felülvizsgálati záradékot is bele vettek ebbe az eljárásba, ami néhány éven belül lehetővé teszi, hogy felülvizsgálják a helyzetet. Volt itt egy másik nehéz pont, a jövőbeli rendszabályokba egy új elem bevezetése. A 18 napos átmeneti időszakról van szó, amikor a QNV-t lehet alkalmazni, amikor az antidemokratikus intézkedésekről van szó. A, ezt követően az intézkedéseket minősített többség alapján fogják elfogadni. Biztos vagyok benne, hogy ez a megoldás, ami igen erőteljes kompromisszumok eredménye, azt fogja hozni, hogy a technikai döntéseket nem fogják túlpolitizálni. Köszönöm szépen, Szuszta úr. Egy percet kap a felszólalására. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem értek egyet a legutóbbi megállapítással, ami az imént elhangzott, mert úgy gondolom, hogy ez az eljárás olyasmi, ami az a parlament hatásköreit csorbítja, és a Lisszaboni szerződés lelkületének nem felel meg. Az első olvasatbeli megállapodásokkal kapcsolatosan mi ez a nagy sürgősség, ami az implementáló aktusokat és a Lisszaboni szerződést illeti. Itt növekedett a hatáskörünk a kereskedelem politikában, dömpingellenes intézkedésekben, és megvan az a kockázat, hogy egyfajta lókupességre kerül sor a tagállamok és a bizottság között, tehát ők elkezdenek egymással alkudozni. A komitológiát is meg kell említeni, és ez mindez aláaknázza az a parlament hatásköreit. Egy ilyen fontos eljárásban nem tudom, mi ez a nagy sietség. Köszönöm szépen. Mindezek után a bizottság alelnöke, Sefkovics úr kapja meg a szót, hogy reagáljon az előbb elhangzott felszólalásokra. Thank you very much, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az összes hozzászólást. Mindez azt mutatta, hogy mennyire komplex kérdéssel foglalkozunk. Ha megengedik, hogy reagálják néhány kommentára. Ami a felülvizsgálatot illeti, és elkötelezettségünk arra, hogy ezt mindig megtesszük az összes szükséges aktusban. Itt nagyra törő tervünk van, egyébként a keret megállapodás kapcsán már volt erről szó, 299 plusz 153 aktust kell harmonizálni, és ez igen nagyra törő terv. Mint mondtam, mi, mint független intézmény kívánjuk ezt tenni, hiszen ez lojális együttműködést kíván mindannyiunk számára. Ami a bizottsági nyilatkozat egyik paragrafusát illeti, ez a következő. underway the commission will keep the european parliament regularly informed on draft implementing measures related to these instruments which should become in the future delegated acts. so our commitment for, for ez azt jelenti, hogy a, az átláthatóság és a világosság melletti elkötelezettségünk teljesen nyilvánvaló. Szeretném megerősíteni itt a ház előtt, hogy az Európai Parlamentnek maximális információkat fogunk átadni, és az Európai Parlament megkapja az összes tájékoztatást egy időben a szakbizottságokkal. Mindent megteszünk azért, hogy az Európai Parlament erről az eljárásról is értesüljön és tájékozódjon. Köszönöm Lenne úrnak, hogy felvilágosítást adott a vitáról, vagyis hogy ma végrehajtási aktusokról van szó, és ez a rendelet nem ítélkezik előre arról, hogy delegált vagy végrehajtási aktusokat alkalmazunk a jövőben. Ami pedig a kiigazítást illeti harmonizálást, de Castro úr nem volt itt, amikor felolvastam a megegyezés tárgyát, vagyis a belga elnökség nyilatkozatát, és azon elkötelezettségünket, hogy a teljes kiigazítást a következő években már elérjük. Ez megnyugtatás nem csak a parlament számára, hanem azt is jelenti, hogy nagyon gyorsan akarunk a mi oldalunkról eljárni, és biztosítatom önöket arról, hogy a megállapodásnak eleget teszünk. Ami az a dömping ellenes és hamisítási intézkedéseket illeti, itt nem arról van szó, hogy egyszerű kis többség blokkolhatja az eljárásokat, nem, mert sokkal nehezebb lesz a jövőben, mert a tagállamok képviselői részéről minősített többség kell arra, hogy blokkolni tudjanak. Ezzel mi az unió megközelítését erősítjük, valamint a bizottság álláspontját, éppen úgy, ahogy azt előírta és előrevetítette a Lisszaboni szerződést. Elnök úr, ha megengedi, azzal fejezném be, hogy kiemelem a jogbiztonság fontosságát a e kérdésben. Mikor olyan kényes kérdésekről van szó, mint kereskedelem, dömping ellenes intézkedések, hamisítás elleni intézkedések, akkor világos eljárások kellenek, világos szerep és felelősség megosztás. A parlamentnek a vizsgálati jogra szüksége van, ezt a Lisszaboni szerződés biztosítja számára, és jogbiztonságra van szükség ezen fontos jogalkotási térségben, hiszen tudjuk, hogy ezeket az intézkedéseket különböző internacionális, vagyis nemzetközi fórumokon megvitatják. Szeretném kérni a parlament tisztelt képviselőit, hogy a módosításokat támogassák, hiszen ez jó az EU álláspontja és helyzete szempontjából nemzetközi szintereken. Köszönöm szépen, Szájer úr felszólalásával zárjuk majd le ezt a vitát. Köszönöm. Köszönöm elnök úr, köszönöm a hozzászólásokat. Nem csak most, hanem az elmúlt kilenc hónap során is, amikor együtt működtünk-e témában. Először is eljárásjogi ügyek. Sok képviselőtársam hangoztatta aggodalmát afelőtt, hogy túl gyorsan, első olvasatban igyekszünk elfogadni ezt az anyagot, hogy nyomást gyakorolna ránk a tanács. Én nekem volt alkalmam a bizottsággal, a tanácssal is, meg több képviselőtársammal is szót váltani, a, ö, és éppen, hogy nem ők gyakoroltak nyomást, hanem mi a parlament mondtuk a tanácsnak folyton azt, hogyha nem jutunk dűlőre, akkor az egész dolog széteshet. Ugyanez, éppen ezért a két másik intézmény részéről fontos kötelezettségvállalásokat harcoltunk ki, mert ők is, mint a parlament, ahogy Sefcovics úr éppen mondotta, a Lisszaboni szerződés stabilitására törekednek. Tudnilik, minél később fogadjuk el ezt a szabályozást, annál hosszabb ideig lesz életben a régi komitológiai eljárás, amit nem szerettünk, amivel sok gond volt, és ebben szempontból mondhatjuk, hogy nem rövid ez az idő, kilenc hónapról van szó. Ebbe akár két olvasat is belefér. A teljes átláthatóság alapján működtünk, mindenki tanúsítatja ezt. Hatszor jelentem meg a szakbizottsági elnökök értekezletén, e kilenc nap során árnyék elődókkal, koordinátorokkal találkoztam minden szakbizottságból. Én döntöttem úgy, hogy a megállapodásra törekszem, mert mindent amit akartunk, belekerült az anyagba. Lehet, hogy a tanácsnak, a bizottságnak nem tetszik, de nekünk igen. Mit tehet egy jelentéstevő, ha mindent, amit, amit kértek tőlem az össze, a szakbizottságokban, bekerült a szövegbe? Lehet, hogy nem pont abban a formában, hogy akarták, de Kasztor úrnak igaza van, igen, az ő kérése nem abban a formában került megfogalmazásra a szövegben, ám itt a végrehajtási aktusokról van szó, és az Európai Bizottság kötelezettségvállalásra tartalmazókat Az előző harmonizáció esetén és az, az Omnibus esetében is a bizottság vállalásokat tett, és be is tartotta ezeket az előző két tekintet ügyben is, néhány apró kivétellel. Ilyen értelemben azt gondolom, hogy bízhatom az Európai Bizottság ígéretében, és én magam fogok felállni, és felkiáltani, hogyha a bizottság nem tartja vállalásait, ahogy De Castro úr kéri. Ilyen értelemben nem érzékelhető nyomás. Ha van nyomás, azt én gyakoroltam a többi intézményre. Nagyon nehéz tárgyalások után sikerült egy olyan eredményre jutnunk, amelyet jó szívvel és jó szellemmel ajánlhatok a háznak, hogy fogadja el. Köszönöm mindenkinek, köszönöm azon képviselőtársaimnak, akik részt vettek ebben a nagyon nehéz folyamatban. Elnézést, hogy a közvélemény egy szót sem ért abból, amiről vitatkozunk, ám azt bizonyan mondhatom, hogy az átláthatóság és a parlament ellenőrzésének joga az Európai Uniós ügyekben javulni fog, amennyiben és amikor elfogadjuk ezt a szabályozást. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, Szájer úr. Amikor a közvéleményről beszél, akkor gondolom a vita elnökére is gondol, mert itt más közvélemény nem nagyon van jelen, hanem itt csak szuper